Mindenkinek. Javaslom, hogy lassan kezdjük meg ülésünket, hogy hatékonyak tudjunk lenni. Szeretném bevezetni az első rendi pontot. Boldog születésnapot kívánok Paul Brennannek. Köszönöm, hogy eljöttek csütörtökön az Envy ülésére. Hogyha nincs módosítási javaslat, akkor elfogadhatjuk a rendet. Rendben, akkor eh, ami a reformtámogatási programot illeti, néhány bejelentés lenne, mivel nagyon nagy a munkateher. A, ebben az ügyben a bizottsági módosítók eh, határidejét megváltoztattuk, nem lesznek módosítók az MV szakbizottságban, és én fogok elnökként véleményt készíteni a határidő módosítók benyújtására október 16-a 11 óra, és novemberben fogunk róla szavazni az MV-ben aztán a kardiovaszkuláris betegségekről és az életmódról egy meghallgatást tartunk. Aloyle, Aloyzi Peterle és Cabezon Ruiz szervezésében október 9-én lesz ez a meghallgatás a terem még nem biztos. 19 nyelvre folyik a tolmácsolás a mai ülésen és az interneten is követhető az ülés. Megkezdhetjük a szavazást, javaslom, hogy az euró ötös típus jóváhagyási véleményről szavazzunk a 2 és 3 kerekű járművek esetében 11-es módosító ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 13. ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es és 15-ös mellettük ellenük tartózkodás e, ellenőrizzük. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egyes módosító ki van mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk.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 Most pedig az Európai Hálózat finanszírozási eszköz CEF módosítókról szavazunk. 23-as módosító mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 24-es ki van mellette, ellene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 bocsánat, elfogadva. 31-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 32-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 33-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 34-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 35-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 37-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 38-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 39-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 41-es mellette ellene ellenőrizzük. And the vote is closed. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 42-es mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk, 43-as mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva, 44-es mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk, 45-ös mellette, ellene. Tartózkodás ellenőrizzük. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 46-os mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. 47-es mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 48-as mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. 49-es mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 50-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 51-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 52-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 53-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 55-ös mellett, 54-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 1-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 2-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, hármas mellette ellene tartózkodás elutasítva, négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, ötös mellette ellene tartózkodás elutasítva, hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hetes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, nyolcas mellette ellene tartózkodás elutasítva, kilences mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, tízes mellette ellene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 Most pedig egy több éves terről lesz szó a tengerfenéken élő állomány esetében a nyugat-földközi tengeri térségben 31-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 32-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 33-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 34-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 35-ös mellette, ...35-ös még egyszer mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 36-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 38-as mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 39-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 40-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 41-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 42-es első rész mellett ellen ellenőrizzük, a 42-es első részéről van szó. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. Most a 42-es módosító második részéről szavazunk, mellette, ellene. Tartózkodás ellenőrizzük. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Valami nem világos? A 42-esről szavazunk, a második részéről. Nem sikerült még megfelelően szavazni? Ismételjük meg? Jó, megismételjük. Hogyha az egész frakció úgy érzi, hogy nem jót nyomott, tehát 42-es második részét ellenőrizzük. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 46-os mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 46-ost. 46-os tehát. 46. Lezárom. Elfogadtuk. 47-es. Ki van a 47-es mellett? Ellen, tartózkodás, elutasítottuk. 49-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 50-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 51-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 42-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 53-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 54-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 55-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 56-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 57-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 58-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 59-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 61-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 62-es mellette, ellene, tartózkodás. A szocialisták ellene vagy mellette szavaztak? Akkor elutasítva, 63-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 60-as nem, a 60-asról nem szavazunk, mert a 63-ast elutasítottuk. 64-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 65-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 66-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 66-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 67-es mell 68-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 69-es nem. Arról nem szavazunk, mondja az elnök asszony. Valaki ezt mondja mégis. Jó, rendben. Ellentétes útmutatások hangzottak el, tehát akkor a 69-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. 70-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 71-es mellette ellene tartózkodás. 71-es még egyszer ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 72-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 73-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 74-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 75-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 76-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 77-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 78-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 79-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 80-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 81-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 82-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 83-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 84-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 84-est, a szabadást megnyitom. És le is zárom, és el is fogadtuk. Uh, now, amendment one, who is in favor? Against?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 8-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-as mellette ellene tartózkodás nem láttam. 13-as még egyszer mellette ellentartózkodás elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodás ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást. And it is closed. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 18-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 19-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 20-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 22-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es mellette, na, 23-as. Ellenőrizést kérnek? A 22-est elutasítottuk. 23-asról most szavaztunk, 24-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 25-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 26-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 27-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 28-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 29-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 30-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Záró szavazás elektronikus lesz. Használják a szavazógépet. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Now we are voting on the draft of... Most a hulladékbefogadó lerakókról szavazunk, egyes kompromisszum mellette. Egyes módosító, bocsánat, mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Most olyan kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 68-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 70-es mellette ellene ellenőrzést igényel a dolog. Nagyjából ugyanannyi kezet láttam. Igenre és nemre. Kérem szavazzanak. Elutasítottuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 73-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 77-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 78-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 79-es mellette ellene tartózkodás ellenőrzést igényel a 79-es. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 81-es mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük. 81-esről géppel szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 82-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 87-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 88-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 91-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 104-es mellette ellene. Ja, erről nem kell szavazni? Jó, igen, mert elfogadtuk az előzőt. 113-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 114-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 118-as mellette, e, na, az előzőt, a 114-est ellenőrizni szeretnék. A szocialisták és a néppárt megszavazták, akkor nem lehet vita, egyértelmű többség volt. 118-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 119-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 120-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 121-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 122-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 128-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 129-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 131-es mellette ellene tartózkodás. Jobban nyújtózkodjanak, ha kérhetem, hogy ne kelljen találgatnom. 131-es kitámogatja. Ellene elfogadtuk. 132-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 133-as mellette ellene elfogadtuk. 134-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 29-es mellette ellene tartózkodás. 2-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 3-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 30-as mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 31 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 32 3 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 33-as most jön mellette ellene tartózkodás. A 33-ast ellenőrizni kell. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 34-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 35-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 39-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 49-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 60-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 64-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, és a záró szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk így a szöveget. Jó. a... Következő pont, amiről szavazunk, a körforgásos gazdaság nyomonkövetési keretrendszere. Állásfoglalási indítvány elfogadása lesz, és a nyolcassal kezdjük. Ki támogatja ezt? Ellene szavaz Tartózkodások elutasítva. Kilences mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Tízes mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Tizenegyes mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 12-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 14-es mellette ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizzük. Megnyitottam a szavazást. Lezártam, és elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 16-os mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 17-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 18-as mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 19-es mellette, ellene, tartózkodók. Hát, csak egy kezet láttam a szocialistáktól, elfogadtuk. Ellenőrizzük? Ellenőrizzük a 19-est. Lezártam. Elutasítva. Működjenek együtt, kérem, és mutassák a kezüket, jó? Ha gondolják, lehetek lassabb, hogy mindenkinek legyen ideje. Jó, rendben. Húszas. Mellette, kiszavaz a húszas mellett, ellene kiszavaz, tartózkodók. Ellenőrizzük akkor ezt is. 20-asról szavazunk tehát, lezártam a szavazást, elfogadtuk. 21-es mellette, ellene, tartózkodok elutasítva. 22-es mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 23-as mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 24-es mellette, ellene tartózkodok, elutasítva. 25-ös mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 26-os mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 27-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 28-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, 29-es mellette ellene tartózkodók, ezt ellenőrizzük, 29-eset elektronikusan ellenőrizzük. Lezártam a szavazást, elfogadtuk. 30-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 31-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 32-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 33-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 34-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 35-ös mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 36-os mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 37-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 38-as mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük. Lezártam a szavazást, és elfogadtuk. 39-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 40-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 41-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 42-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 43-as mellette ellene tartózkodók, ezt ellenőrizzük. 43-asról elektronikusan szavazunk. Lezártam, és elfogadtuk. 44-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 45-ös mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 46-os mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 47-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 48-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, 49-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 50-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 51-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 52-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 53-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 54-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk kettes módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, hármas mellette ellene tartózkodók elutasítva, négyes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, ötös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, hatos mellette ellene tartózkodók elutasítva, hetes mellette ellene tartózkodók elutasítva, egyes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, végső szavazás elektronikusan, és meg is nyitottam.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 jelentés tervezetről fogunk fogad, szavazni. A javaslat az egészségügyi technológia értékelésről és a 2011 per 24-es irányelv módosításáról szól. Ez egy Európai Parlament és Tanácsi Rendelet módosíta lenne. 35-ös kompromisszummal kezdjük. Ki támogatja ezt? Elleneki van, tartózkodik, elfogadtuk. 36-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 37-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Jó ez a lapozgatás. 57-es mellette. Álljunk meg egy pillanat, a tizedik oldalnál tartunk. Ha minden igaz, legalábbis az én számozásomon, mondja az elnök. Tehát 57-es mellette ellenet tartózkodik. Ellenőrizzük. The vote is closed. Lezártam a szavazást, és elfogadtuk. 37-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 39-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ötvenhármas kompromisszum mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 40-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 59-es kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. nagyon jól dolgoznak. Ezek nagyon jó kompromisszumos módosítók a jelentéstevő részéről. Compromise 41. 41-es kompromisszum. Ki támogatja? Ez a 30. oldalon szerepel. mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk ezt is. Jól van. 41-esről szavazunk? Yeah, yeah, yeah. Um, I'm trying to see what's happening in the room. It's a bit of fuss. Compromise 42. 42-es kompromisszum mellette ellene tartózkodok. Elfogadtuk. 43-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 43-as imkó mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Ezt ellenőrizzük. No. It's closed. Lezártam, elutasítva. 44-es kompromisszum. Mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 45-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 46-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. es oldal, 47-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 48 os kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 49-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. 50-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 51-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 52-es mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 530-as módosító. Ki támogatja ezt? Ellenvetések, tartózkodók, elutasítottuk. 54-es kompromisszum mellette átugrottam valamit? Nem. Tehát ki támogatja az 54-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 142-es módosító mellette, ellene tartózkodók, ezt inkább ellenőrizzük. Azt úgy láttam, hogy elutasítottuk, de inkább ellenőrizzük. Lezártam és elfogadtuk. 55-ös kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 144-es módosító, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 56-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 57-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 58-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egyes módosít, 161-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Imkó 70-es mellette, ellene tartózkodók, elfogad, elutasítottuk. Hatvanas kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 61-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 595-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva. 62-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 1-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 2-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 3-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 3-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 7 es mellette, ellene tartózkodók, ezt inkább ellenőrizzük, tehát a hetes módosítóról elektronikusan szavazunk. Lezártam, és elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Hetes mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Nyolcas mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Kilences mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Tízes mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Tizenegyes mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Tizenkettes mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 197-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 13-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 14-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 15-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 16-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 17-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 18-as, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 23-as, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 27-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Itre 10-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 24-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 25-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 26-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 28-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 29-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 30-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 31-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 41-es mellette ellene Nem tudom, hogy mikor tartotta fel a karját, tehát még egyszer 41-es mellette, ellene, elfogadtuk. 241-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 32-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 33-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Ittre 15-ös mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Jó, 34-es kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. És most jön a végszavazás, elektronikusan megnyitottam. I have never ever seen. Soha nem láttam még életemben egy ennyire jó dossziót. És szinte mindenki egyet tudott benne érteni, rengeteg kompromisszum volt benne, és átment. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Van egy kisebbségi vélemény, és ezt meg kell hallgatnunk. Melán azt. Oui, merci, madame la... Igen, Köszönöm, elnök asszony, hogy megengedi, hogy felolvassak egy kisebbségi véleményt. Ezzel szeretném megmagyarázni, hogy miért szavaztunk nemmel, és miért nem lehetett egyhangú az eredmény. Tehát az egészségügyi technológiák értékeléséről szóló jelentés több veszélyt hordoz magában szerintünk. Először is a szubszidiaritást sérti. Uraim, kérem, hallgassanak meg, nagyon kedves gesztus lenne Kérem folytassa. Köszönöm, Uram, hogy hagyja, hogy beszéljek. Franciaországban már ez a szélsőséges kihágás bekövetkezett miután negatívan értékeltek bizonyos gyógyszerkészítményeket, illetve gyógyszergyárakat, utólag megtagadták a készítmények árának megtérítését, annak ellenére, hogy CE címke szerepelt rajtuk. Egyértelműen kell tehát szabályozni az administratív és jogi akadályok tehát szembe léptek a gyógyítás szabadságával. Várjuk a bírósági döntést. Köszönöm az elnök is megköszöni a figyelmet. Ez egy rövid ülés volt, mert be is fejeződik, és október 1-én folytatjuk a munkánkat itt.